Ami a kettes költségvetés módosítást illeti, a tanács álláspontja a következő. Vannak olyan országok, amelyek hajlandóak fizetni, és tudnak is. Vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem akarnak fizetni, nem hajlandóak törekvéseket tenni arra, hogy további fizetésekkel oldják meg a problémát. Ez egy kifejezett kisebbség. És aztán vannak olyan országok, amelyek hajlandóak lennének fizetni, eh, de bizonyos okokból nem tudják, vagy nem akarják az egész összeget eh, eh, kifizetni. De még mindig nincsen egységes tanácsi álláspont, nincs javaslat az írelnökség részéről, úgyhogy azt gondolom, hogy a tanácsot és az írelnökséget arra kell motiválni, nem tudom, hogy van-e tárgyalási mandátumok, kételkedem benne. Minden esetre a feladatunk, hogy arra ösztönözzük őket, hogy egy ilyen mandátumban állapodjanak meg, és forduljanak hozzánk újra, tárgyalásokat folytassuk. Két dolog, két fontos feladat van előttünk. Az egyik A 2013-as kifizetési problémákat meg kell oldani, ez a 2-es, 1-es és a 3-as költségvetés módosításban szerepel ezen dolgoznunk kell. Giovanni most nincs itt, de de itt van, itt van, csak elbújt a hátam mögött. Hogyha az elnök úr megengedi, akkor euh, én szívesen hallanék a jelentéstevétől arról, hogy hogy látja ők a dolgot mert teljesen mindegy, hogy hogyan eh, véglegesítjük az MFF és a 2013-as kifizetések eh, problémáját, ezzel egy időben mind a két anyagon dolgoznunk kell, mert ahogy bármelyikben áttörés lesz, és a tanács egy mandátummal áll elő, és esetleg egy megoldással, a 11,2 milliós költségvetés módosítási összege kapcsolatban, akkor további késlekedések nélkül újra fel kell venni az MFF tárgyalások fonalát. Úgyhogy ezt hangsúlyozni kell a tanácsnak, hogy hajlandóak vagyunk, készek vagyunk a két anyagon dolgozni, hogyha az írelnökség előáll valamilyen javaslattal. Mert egyelőre nem igazán látjuk, hogy ez megtörténne. Konkrétan, ami az összegeket illeti, Azt várom, hogy ahogy ami a mandátumot illeti, illetve az írelnökség előkészítési munkáját illeti, az a pénzösszegről is megállapodnak. Ez nem csak elvi kérdés, hát pénzről van szó. És a kifizetések ritmusáról, ütemezéséről. Nem csak a jó szándékról kell tanúbizonyságot tenniük, hogy meg akarják oldani a problémát, hanem arról is, hogy hogyan. Tudva azt, hogy a különböző tagállamokban különböző problémák, ügyek merülnek fel a kifizetésekkel kapcsolatban, 2013-as hiányzó kifizetésekkel kapcsolatban. Végül pedig azt mondanám, hogy a múlt heti prezentáció és a hétfői vita a költségvetés módosításról hasznos volt. Én számomra már világos a helyzet, a 11,2 milliárd euróra kell megoldást találnunk, és még nincs vége a történetnek. Amennyire világos volt ez a mi szakbizottságunknak, remélem annyira volt, lesz világos a tanácsnak is, hogy hiányzik ez a pénz. Tény, hogy a bizottságtól eh, várjuk ezt a pénzt, és a megoldás felé el kell mozdulni. Ami a kettest és a hármast illet, ugye három költségvetés módosításunk van, mind a három nagyon fontos. És együtt kell megoldást találnunk a háromra. Nagyon pici a többlet. A többi évvel összehasonlítva egy nagyon kis összegről van szó. Nem tudom, hogy nem lehetne-e fölvetni a rugalmassági kérdést azt hiszem, hogy egy milliárd a többlet. Meg kell vizsgálnunk tehát az elő, előző évek helyzetét is, az ez évben hiányzó kifizetéseket hogyan oldjuk meg, fedjük le. Összefoglalóan azt gondolom, hogy, mint ahogy mondtam, az ír elnökség tér felén van a labda, várom a javaslatukat. Ennyi. Köszönöm. So we all do. Igen, mindannyian várjuk ezt. Helga Trüppel. Thank you, Alain, and thank you for... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a beszámolót a tárgyalásokról. Köszönöm, hogy tájékoztattad a kollégákat. Remélhetőleg a május 6-ai találkozónak lesz egy kizáfogható hatása, és remélhetőleg a tanácson belül most már kialakul a szándék az előmozdulás irányába, hiszen más különben katasztrofálisá válik a helyzet. Amikor a legutóbb a többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásunkról szavaztunk, akkor az 1A fejezet ügyét nem hangsúlyoztuk eléggé. Szeretném most hangsúlyozni, hogy a bizottság szerint 40 milliárd 40 milliárddal kell megemelni a költségvetést, hogy az egy elfejezett minden kiadását felezni tudjuk. Számomra az az igazán fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről a tényről, az egy elfejezettel foglalkoznunk kell. Nagyon fontos ez az EU 2020 stratégia szempontjából és politikai okokból is nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről. Okay, thank you, Elga. We want... Köszönjük szépen, Helga. Nem fogjuk elfelejteni. Godmanis, kolléga. Thank you, German. Köszönöm szépen, elnök úr. Számomra egyetlen egy kérdés marad. 2009 óta a tanács folyamatosan csökkenti a számokat mindenféle magyarázat nélkül, egyszerűen csak eldöntik, hogy csökkenteni fognak. Az egyetlen kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha ezt az 11,2 milliárdot egyszerűen csak törlik. Én nem is álmodoztam, mertem álmodozni arról, hogy lesznek további kifizetések, de ha egyszerűen törlik ezt az összeget, akkor... Tehát, hogyha mindenféle magyarázat nélkül megteszik ezt, és ugye Helga is elmondta, hogy itt van az egy elfejezett ügye, talán más dolgokat is törölnek. Ön, elnök úr, mit gondol? Mit teszünk akkor, hogy ez bekövetkezik, hiszen kemény az élet, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor semennyi pénzt nem fogunk kapni. De hogyha ez megtörténik, és hát a tendencia ezt azt mutatja, hogy ez várható, akkor áttolódik az egész 2014-re. Nagyon rossz a helyzet, egyszerűen csak törölnek összegeket, és nem magyarázzák meg, hogy miért. Nagyon rossz a helyzet. A legutóbbi éves pénzügyi keretet követe, követően, illetve az arra vonatkozó legutóbbi tanácsi következtetéseket követően semmiféle írásos magyarázatot nem láttam, a bármely tagjától, Fárompolt kivéve, aki azt annyit mondott, hogy hát ez van, ennyit kaptok, de hát ő sem fűzött hozzá a magyarázatot. Én egy dolgot javasolnék, igen, hát az élet nehéz, de hát itt az ideje, hogy most már nyomást gyakoroljunk és magyarázatot kérjünk, hiszen csökken az összeg, és mi addig nem egyezünk bele, amíg egyszerűen nem kapunk magyarázatot, hogy ez miért van így. Úgy gondolom, hogy ezt a rossz tendenciát nem szabad tovább ruháznunk a következő parlamentre. Köszönöm szépen, kedves kollega. Valóban Ilyenfajta hozzáadott értéket kívánunk elérni az Európai Parlament részéről és a parlamenti képviselők részéről. Egy sor nagyon fontos kérdés valóban nyilvánosságra került, és a tanácsal kapcsolatosan tudtunk meg dolgokat, de hát nagyon keveset, a legtöbb, a legfőbb tétek továbbra is titkosak maradtak. Mint emlékeznek, már a más napján a tanácsi ülésnek, az Európai Tanácsi ülésnek írtam az elnöknek, mind az köknek, mind az Európai Bizottsági elnöknek, mind pedig az Európai Unió elnöknek, van Rompolyúnak, azért, hogy felmutassam, milyen gyakorlati és politikai következménye lesz a tanács által, mármint az Európai Tanács által megfogalmazott álláspontoknak, országokra pontva, de nem kaptunk választ mind erre, Kiki csak szóbelileg válaszolt nekem először, aztán írásban, és mind a két választban, mindkét intézmény részéről azt olvastam ki, hogy a másik intézménynél van a labda. Ilyen feltételek között döntöttünk úgy, hogy mi magunk az Európai Parlament végezzük el a fennálló feladatokat. Közreadtunk a múlt héten, akkor, amikor a Strasburgi meghallgatása sor került egy rendkívüli ülésünknek a keretében, amikor Demandowski úrral találkoztunk, tehát ott láthattuk azt a két táblázatot, illetve azokat a táblázatokat, amelyek összefoglalják az Európai Tanácsi Ülésnek az álláspontját országonként a kohéziós politika keretében. Ivars Godmanis által végzett munka, illetve az a felmérés, amelyet Kodmenis kollega végzett a saját hálózata segítségével, váltak hozzáférhetőek ezek az adatok. Ezeket az adatokat közreadtuk, nyilvánosak, és amennyiben az Európai Tanács, vagy pedig a tanács, az Európai Bizottság, vagy a tanácsnak a szolgálatai úgy vélnék, hogy hibásak a számaink, akkor rajta támadják meg őket, fogalmazzák meg a kritikájukat. Ha nem szólalnak meg, akkor ez azt jelenti, hogy a mi adataink helytállóak. Arra is emlékeztetnék, hogy amennyiben az Európai Tanácsnak az álláspontját nyomon követjük a közös alapokkal kapcsolatosan, olyan egy olyan ország, mint Görögország, vagy pedig Spanyolország 30 százaléknyit veszítenének a jelenlegi, illetve a korábbi periódushoz képest. Más országok ugyanakkor a folyamatnak a nyertesei lennének, így például egy skandináv ország is, amely ö, a ö, korábbi, ö, vagy előzetes, az előző ö, ciklushoz képest több forráshoz, mégpedig 30%-kal több forráshoz jutna. És eh, ahogy Goldman is kollégánk is megfogalmazta, hogyan lehet ezt alátámasztani, milyen objektív kritériumokat lehet érvként felhozni egy ilyenfajta változás támogatására. Márpedig úgy tűnik, hogy nincsenek objektív kritériumok a változtatásokra, hanem az erőviszonyok, egy cinikus erőviszonyok döntik el ezt a folyamatot, annál cinikusabbak ezek az erőviszonyok, minél titkosabbak. Márpedig az Európai Parlamentnek az álláspontja az, hogy nyilvánosságra kell hozni, mint azt, ami a nyilvánosságra tartozik. Arra számítunk, hogy a mi jogalkotói szakbizottságaink fognak megnyilvánulni, amely szakbizottságok jelenleg is vizsgálják a megosztási kulcsoknak az érvényesülését, a különböző forrásoknak a megosztását. Milyen eredmények alapján lehetett ilyen eredményekre eljutni, és a törekvésünk az, hogy módosítsuk a kritériumokat. A végleges eredmény pedig, amely az MFF tárgyalás sorozatnak a lezárásokon alakul ki, az olyan megoldás kell, hogy legyen, amely az objektív kritériumokra alapoz. Nem ez volt a kiindulási pont, pedig alapvető kihívásról és célról kell, hogy szó legyen. Továbbá nem esett szó bizonyos témákról a tanácsban. A tanács a maga részéről, per definíció nem úgy mondanám, nagyon elégedett a jelenlegi eredménnyel, mert hogy, vagy annál is inkább, mert hogy a tagállamok egyike se protestál egyesek talán annyit mondanak, hogy jó, hát el kell fogadnunk, miközben vagyunk, hogy nem teljesen méltányos ez az elosztás. Az első informális kapcsolatfelvétel során, amely kialakult az intézmények, a három intézmény között, nem, nem volt szintén olyan erős hang, amely felszólalt volna ez ellen. De lesz majd egy olyan pillanat, amikor ki kell teríteni a lapokat, és amikor erre kerül sor, nem az Európai Parlament lesz kellemetlen helyzetben a közvélemény előtt, amikor megnyilvánul köszönetet mondani Godmanis kollégának azért, hogy nagyon bölcs, nagyon releváns szempontokat fogalmazott meg, és ezeket a szempontokat senki sem vitatja, úgy észlem. Jelen. James Ellis, köszönöm szépen, Ellen. Nagyon sajnálom, hogy nem voltam itt az, meg a, a ülés elején. De nem tudom, mi az ütemtervünk. Mi a helyzet? Úgy nem folytatódnak a tárgyalások, csak áldogálunk és várunk. Mi, mi az ütemterv? Van még idő? Mikor jár le az idő? Mi az az időpont, amikor, amelynek lejárta után már semmit nem lehet tenni? Ezt jó lenne tudni, mert a vakáció vakáció most már itt van a küszöbön, és a parlamentet arról ismerik ugye, hogy nem szívesen válaszolgatnak meg keresésekre, hogyha éppen nyaralnak. James, teljesen igazad van, és Reimer is tud erre válaszolni, illetve majd kiegészíti azt, amit én mondok. Nos, kezdetben azt szerettük volna, az volt a tervünk, hogy Gilmore miniszterrel, az volt a tervünk, hogy három három oldalú egyeztetést tartunk az érek ír alatt, ír elnökség alatt. Az egyik április végén, a második május közepén, tudva azt, hogy, hogy május 14-én ECOFIN tanácsi ülés lesz, és május 22-én általános ügyek tanácsa, illetve egy, egy soron kívüli um, európai csúcs és egy harmadik háromoldalú egyeztetés lenne június közepén. Ez mind, ennek az előfeltétele az lett volna, illetve a parlament által támasztott előfeltételeket ehhez teljesíteni kellett volna, amit nem sikerült teljesíteni. A következő alkalom az május 6-a lesz, akkor fogunk találkozni három oldalú szinten és, és ott majd meglátjuk, legalábbis ez el, meglátjuk, hogy az elnökség mit kíván, mit, mit szándékozik. Fenn akarják tartani a két háromoldalú egyeztetést az írelnökség alatt, vagy egy másikat javasolnak, és azt is látnunk kell, hogy mi a helyzet a költségvetés módosítás ütemtervével kapcsolatban. Mert ha megkezdődik az MFF tárgyalás, akkor a, ö, ö, el kell mondanunk a tanácssal szemben, hogy a mi végső álláspontunk az MFF-fel kapcsolatban függeni fog arról az egy, attól az egyezménytől is, amely erre vagy eljutunk, vagy nem a költségvetés módosításokkal kapcsolatban. Politikai szinten ugyanakkor végződik a két folyamat, lehet, hogy vannak bizonyos jogi elemek, amelyeknek a hatása később valósul meg, de a lényeg az, hogy politikai döntés szülessen. Az én benyomásom az, hogy onnantól kezdve, hogyha valóban, amikor meg tudjuk kezdeni az MFF tárgyalásokat, mondjuk május második hete a legkorábbi időpont, nagyon nehéz lesz ezt az ír elnökség végéig lezárni. Világos, hogy júliustól kezdve ugye új elnökség lesz, a litván elnökség, akikben teljes mértékben megbízunk, de hát először lesznek elnökök. Mm, ezzel nem, igaz, nem régen találkoztam a litván költségvetési miniszterrel, aki igazándiból örülne annak, hogyha nem az ő vállán nyugodna ez a probléma, az MFF és a, és a költségvetés módosítás problémája 2014-re vonatkozóan. És hát júliusban amúgy is kezdődik ugye a vakáció. Jogilag tekintve 2013 végéig megoldást kell találni, ami a költségvetést illeti. 2014. január 1-én kezdődik az új költségvetési időszak. E, James is tudja, hogy ha nem sikerül megállapodni, akkor a 2013-as plafonok érvényesek 2014-ben, és egyébként pedig Reimer az ütemtervről. Köszönöm szépen, Ellen. Még jól emlékszem arra a helyzetre, amikor a jelenlegi pénzügyi keretről, tehát a 2007-2013-as pénzügyi keretről tárgyaltunk, akkor is nehéz volt a helyzet, ma kicsi kevésbé volt nehéz, mint ma. Ez nem a parlamenttel függ össze, hanem azzal függ össze, hogy a tanács egyes részeiben egy olyan európai filozófia vagy ideológia uralkodik, amely még inkább megnehezíti a tárgyalásokat, mint a múltban. Akkoriban felszólaltam jelentéstevőként, és azt mondtam, nagyon egyszerű megoldást találni, mégpedig három hét leforgása alatt meg tudjuk oldani a helyzetet. Minden 10 milliárdért, amelyet nem adtok meg nekünk, egy átható reformot tesztek lehetővé, és akkor három hét alatt meg lesz az eredmény. Tulajdonképpen most sem történik más azt látom, hogy gyakorlatilag egy kétfejű tanácssal állunk szembe, hiszen nyílt titok, hogy mielőtt megtörtént az általános ügyek tanácsában a nyilvános tárgyalás, és mielőtt az elnökség kiadta a sajtónyilatkozatait, az elnökség és a bizottság azt javasolt, hogy a parlamentet nem kellene nagyon magukra haragítaniuk, és egy kicsit fogják vissza magukat, amikor a nemzeti érdekeket hangoztatják, vagy határozzák meg. Tehát miről is van szó? Gyakorlatilag arról, hogy a, a nemzeti érdekek körül ne tájékoztassák egyértelműen a nyilvánosságot, és egyidejűleg a parlamenti képviselőkkel folytatott tárgyalások során tegyék világossá, hogy azok a kulcsfontosságú elemek, amelyekhez mi ragaszkodunk, a tanács oldaláról nincs előmozdulás. Talán a rugalmasságnál egy kicsit engednek, de ugyanakkor azt mondják, hogy hát az Európai Tanács már mindent elmondott, amit tudni kell a rugalmasságról. De hát ez nem történt meg. Az általános ügyek tanácsát felkérte, hogy azt tegye pontosabb helyenként, és amikor az Európai Tanács általánosságban rugalmasságról beszél, akkor én nem látok jelen pillanatban az ír soros elnökség számára tárgyalási mandátumot. Egy teljesen egyértelműen definiált rugalmassággal kapcsolatosan. Tehát még ebben sem engednek tulajdonképpen. És éppen ezért azt kell mondanunk tekintettel a nyilvános vitára, és mi hetek óta készen állunk a tárgyalásra, de hát a tárgyalások sikeréhez kell az is, hogy a másik fél is ugyanígy készen álljon a tárgyalásokra, és hajlandóságot mutasson. Tegnap egyébként négyen jelentéstevők összeültünk, és a szolgálatok egyébként kiválóan előkészítették a munkánkat, a dokumentumokat, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Beszéltünk arról, hogy a politikai technikai részletekben hogyan járjunk el, ezeket természetesen nagyon pontosan ki kell dolgozni. És arra jutottunk, hogy hamarosan abban a helyzetben leszünk, hogy mindazon megfogalmazó, fogalom meghatározásokat és szövegeket elkészítsük, Elkészítjük majd, amelyekkel megkezdhetőek a tárgyalások. Minden egyes bekezdésre vonatkozóan felkészültek leszünk. Ezáltal világosan szeretnénk tenni, hogy mi készen állunk, de hát mi van a tanácssal? A tanács meg még a különböző véleménykülönbségeket nem oldotta fel. és amikor majd végre megszületik az ECOFIN és az általános ügyek tanácsa közötti koordináció, ami mindmáig ugye várat magára, noha részint egy is ugyanazon tagjai vannak ennek a két grémiumnak, hát akkor azért felmerül az emberben, hogy mégis hogyan állnak hozzá, mégis mi az álláspont. Tehát, amint az előfeltételek teljesülnek, és a másik fél készen áll a komoly tárgyalásokra, mi is készek leszünk. Világosá kell tenni a nyilvánosság felé, hogy nem mi vagyunk felelősek a halogatásért, mi hetek, hónapok óta azon dolgozunk, hogy mielőbb elkezdődjön az érdemi munka, de hát ehhez azért kellenek bizonyos előfeltételek. És ha aztán május közepéig kapunk valamiféle pozitív jelzést, hogyha meg tudjuk kezdeni az érdemi tárgyalásokat, és aztán végre elfogadják azt, amit az elnökünk joggal kért, mégpedig, hogy a költségvetés módosításokat az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően készítsük el, és ennek megfelelően tárgyaljunk róluk. Hát, hogyha ezt nem fogadják el, hát akkor kivel is tárgyaljunk? Hát. Komolyabb nak tekinthető az, ami a marhavásáron zajlik, mint itt. Ott ugye az emberek kezet fognak, és akkor a kimondott szó a garancia, és akkor ahhoz tartják is magukat. Itt a tanácsnál nem igazán lehet erről szó. Hogyha intenzíven ezt követően megkezdjük a tárgyalásokat, és hetente szervezünk három oldalú tárgyalásokat, és nem a hét elejére vagy a hét végére szervezzük azokat, amikor mindenkinek más kötelezettsége is vannak, és hát tudjuk, hogy Időnként meg is szakadnak a tárgyalások, adott esetben a másik oldalon nincs is meg a szükséges többség, ezzel is számolni kell. És hát ilyen körülmények között is még lehet egy megállapodást eszközölni, még az írsoros elnökség idején is, hát rajtunk nem fog múlni, és lehet, hogy még júliusban a plenárisra is kerül az ügy, de hát fontos, hogy a másik fél is lendületbe kerüljön. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor sikerrel is járhatunk, de ha nem, akkor az egész politikai felelősség a tanácsot kell, hogy terhelje annak tehetetlensége miatt. Semmi más nem fogunk megengedni. Ezt szeretném világosan kimondani. És a múlt évek tapasztalatai alapján mondom a bizottságnak, hogy ragaszkodjanak a jelenleg előttünk lévő számokhoz, és ne módosítsák tovább az álláspontot, amelyet kialakítottak már a többéves pénzügyi keret kapcsán. Az EU 2020-as stratégiája ügyében maradjanak a parlament oldala, mert máskülönben még meggyűlik a bajuk velünk. Merci, Reimer de cette... Köszönöm szépen, Reimer, ezt a nagyon erőteljes politikai álláspontot, és amely igazán a legjobb pillanatban fogalmazódott meg. Nos, az MFF kérdéssel kapcsolatosan és a DAB-bal, a Draft Amending Budget-tel kapcsolatosan, ha nincsen további javaslat, akkor adjuk meg a szót most a költségvetési módosítási tervezetnek az érdemi részére a jelentéstevőnek, Giovanni Leviának, és mint hogy egy azon témakörről van szó, ugyanez az egyeztetési körbe tartozik mindez, javaslom, hogy a három költségvetési módosítást egy ízben tárgyaljuk meg a Horvátországra vonatkozóan a 2013-as kifizetések, illetve a 2013-asnak az egyenlegével kapcsolatosnak a kérdésköröket, tehát az 1-es, 2-es, 3-as módosítás. Giovanni. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor nézzük meg matematikai sorrendi sorrendben a dolgokat, tehát az egyesel kezdjük, nem csak azért, mert a sorszám az egyes, hanem azért is, mert hogy politikailag egy igazi más jellegű fontossága van e kérdéskörnek a költségvetési módosításra, ki, ki jól emlékszik már a korábbiakból is, arról van szó, hogy a 2013-as költségvetésre hogyan lehet beilleszteni azokat a kötelező vállalási összegeket, kifizetési összegeket, amelyek a horvátországi csatlakozással kapcsolatosak, amely esedékessége 2013. július 1-e. A javaslat fel öleli tehát a 2014-es kiadásokat is, amelyeket beépítettük Horvátország tekintetében. Ami a 2013-as évet illeti, arra volt szükség, hogy módosítsunk azért, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a 13-as évnek a második fél évében már tagja lesz teljes joggal Horvátország az Európai Uniónak a többes pénzügyi keret módosítása is felmerült azért, hogy figyelembe vegyük azokat a kiadásokat, amely a 29-es cikk kapcsolatosak az intézményközi megállapításban, 625 millió euróról van szó, és 374 millió összegről van szó kifizetési szempontból, figyelembe véve a csatlakozási szerződés és az operatív költségeket így lehet lefedni, mert hogy az administratív kiadások már eleve benne voltak a 2013-as költségvetésben. Mi tűnik nagyon fontosnak még kiemelendőként e tekintetben? Az, hogy az Európai Parlament már az induláskor jelezte, hogy a a kifizetési lehetőségek egyetlen lehetősége az, hogy új pénzforrásokat igénylünk, és e tekintetben kiváró pozícióba maradtunk a tanácsban, és így módon járunk el a költségvetési módosítás tekintetében. Na most a hat határozat az MFF-re keretében jött létre, de nehezen elfogadó az Európai Parlamentnek a körében, mert hogy bővítésről van szó, egy új tagállam csatlakozik, és úgy vélem, hogy új forrásokkal kell ezt most összhangba hozni. A tanácsi javaslat pedig az egyes és négyes rubrikának a módosítását, emelését javasolja, amelyet kompenzálna az ötösnek a csökkentése. Az ötös csökkentése pedig nem, az ötös fejezetek a csökkentése pedig nem venni figyelembe a szükséges összegeket, 103 hát millióról van szó, és ezt kellene összhangba hozni a béreknek a kérdéskövel. Na most az Európai Bíróságnak a döntését várjuk még a nyár előtt a bérek emelése tekintetében. Alapvető fontosságú, hogy az Európai Parlament kövesse az Európai Bizottságnak az álláspontját, amely a kötelezettvállalások és a kifizetések tekintetében emelkedést irányzott elő a MFF-ben. Ez politikai hangsúlyal is bír, a költségvetési módosítás lehetővé teheti, illetve teszi az új tagállamnak a csatlakozását, és a kompenzáció nem ö, szerepel, nem jelenik meg az általunk ismert adatokban. Éppen ezért egy politikai jelzést kellene adnunk azért, hogy ezt meghallja Európai a Horvátország, és ö, ugyanígy az Európai Bizottság, illetve a Koreper is figyelembe vegye május másodikán, akkor, amikor megvizsgálják ezt a pótolagos igényt, amelyet a parlament prezentál. Tehát ez az, amit el tudok mondani ezzel kapcsolatban. Most akkor következzen a következő módosítás. A DAB, a DAB 1-es után jön a DAB 2-es. Na most a DAB-nak a történetére csak röviden szeretnék utalni. hagyj jelezem azt, hogy a 2013-as költségvetést jóvá hagytuk azok után, hogy kaptunk egy eljutott hozzánk egy nyilatkozat, egy a legmagasabb szintről származó nyilatkozat a három intézmény részéről, plenáris ülésnek a keretében, Schulz elnök úr, prezentáltam mindezt, még mind az előtt, hogy az Európai Parlament költségvetés, a 2013-as költségvetést megszavazta volna. Tehát egy politikai nyilatkozatról van szó, amelynek rendkívüli súlya van. Azt kértük az Európai Bizottságtól prezentáljon egy olyan dabot, egy olyan költségvetési módosítást, amely az év elején már figyelembe veszi a kifizetési igényeket. Ezen felül és azonnak a fényében, amit a bizottság közölt velünk a költségvetési végrehajtásról, szóval tudjuk azt, hogy a 2013-as kifizetési igények még magasabbak lesznek az Európai Bizottság becslése alapján, legalábbis előre jelzése alapján 210 milliárd a költségvetési módosításban. Ez volt az egyetlen elfogadható megoldás politikailag, mert hogy a magasabb számokkal megfogalmazott javaslatunk adott esetben azt követelte volna, hogy a több éves pénzügyi keretet is módosítsuk úgy gondolom, hogy az összegek tekintetében lefedjük a dolgokat, mint ahogy erre emlékeztetett múlt héten Lamassz úr elnök úr. Több ízben arra törekedtünk, hogy eljárjunk, hogy megkeressük a tanácsot, de nem járt sikerül, sikerrel a fellépésünk, és az egyeztetések során teljesen világosá vált, hogy a tanács semmiféle kötelezettségvállalást nem kíván tenni a következtetésekben ez meg is fogalmazódott, vagy ki is gerült azokból, és hát olvastuk a hivatalos sajtóközleményét a tanácsnak, a kettes költségvetés módosításról szó van, és egy ö, elszántságról, egy elszántságról, és hát láttuk azokat a sajtónyilatkozatokat, illetve egyéb miniszteri nyilatkozatokat, amelyeket a miniszterek tettek nemzeti szinten, és ezek a megnyilatkozások nem csengenek össze. világosnak tűnik, hogy ez a bizonyos nyilatkozat nem igazán mély meggyőződésről ad bizonságot a tanács részéről. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyek továbbra is meg akarják kérdőjelezni az összegeket, illetve a pénzösszegeket, amennyiben megkívánják kérdőjelezni, tegyék ezt meg nyilvánosan. Mi, mint parlament meggyőződünk meg vagyunk győződve arról, hogy ezek az számok a minimum szintet jelentik ahhoz, hogy a költségvetés 2013-ban végre tudjuk hajtani. Amennyiben egyes tanácsi tagok úgy vélik, hogy mindez nem tartható, akkor mondják ezt el hangosan, hozzanak elő érveket, adatokat, érvejenek, és azok, akik kifizetéseket igényeltek a következő ciklusban, minden szempontot mindegyik szempontot figyelembe, és ez fogalmazódjon meg akkor is, amikor a költségvetési módosítással foglalkoznak. Tehát olyan módosításokról van szó, amelyek kötelező érvényűek, és az év végére kell, hogy végrehajtásra kerüljenek. Úgy vélem, hogy nincs lehetőség arra, hogy felül vizsgálatra kerüljenek a számadatok, és ezen felül az az érzésem, hogy nincs igazán elszántság a tekintetben, hogy a ö, költségvetési módosítást érdemben áttárgyaljuk, megtárgyaljuk. Hogyan juthatunk el a lehető leggyorsabban az eredményre a kettes költségvetési módosítással? Ez a kérdés merül fel egyeztetések nélkül, kötelezettségvállalások nélkül a kettes DAB tekintetében nem tudunk előre jutni, elfogadhatatlan lenne a folyamat az Európai Parlament szempontjából, és egy sor európai programot nem lehetne korrekt módon végrehajtani. És végezetül, amennyiben egyik tagállam ö, vitatja, a, vagy vitatná az Európai Bizottságnak a számait, és amennyiben nincs egy teljes konszenzus a kettes DAP tekintetében, akkor az érintett fél mondja el hangosan, hogy hol kellene szabdalni, mit kellene megnyírbálni. Ez az alapjoga az európai polgároknak, hogy ezt megtudhassák. Átérek most a harmadik költségvetési módosításra, ez pedig talán a legegyszerűbben felvezethető, mert hogy a hármas számú költségvetési módosítási azokra a többletekre vonatkozik, amely többletek a kettes költségvetési módosításból alakulnának ki. A 2012-es költségvetésnek a végrehajtási szintje nagyon magas volt, 99,6%-os volt ez a mutató. Természetesen ez egy olyan végrehajtási szint, amely üdvözlendő, mint rendkívül magas szint, és az a, a többlet 1 milliárd 3 tized milliónyit tesz ki, és figyelembe véve azt, hogy ez a teljesítési szint jóval magasabb, mint a korábbi években, a többlet erőteljesen csökkent a fennmaradó összeg. Tehát csak emlékeztették arra, hogy 2010-ben 5 millió euró, milliárd ennyi volt, aztán utána 5 milliárd adta évben, és a 2012-es évben pedig 1 milliárdos euró összeginél tartunk. Természetes az is, hogy a ez a többlet arányosan csökkenti a tagállami hozzájárulásokat a költségvetéshez 0,8%-kal 2013-ban a GDP arányában a tagállami hozzájárulások keretében. Ami a megoszlást illeti, illetve amennyiben felosztjuk ezt a többletet a kállamok között, akkor nyilvánvaló az, hogy sok olyan tagállam, amely úgymond ellenzi, úgy tűnik, hogy ellenzi a kettes számú költségvetési módosítást, szóval úgy tűnik, hogy ugyanezen országok lennének a kedvezményezetei ennek a felosztott összegnek. A kettes számú költségvetési módosítás és a három, hármas számú költségvetési módosítási tervezetek ilyen módon lennek pozitívan kitéve. Na most a másik oldalon pedig ott van az, hogy új ö, saját bevételeket igényelnek, a másik oldalon pedig ott van az, hogy visszajuttatásokban részesülnek. A kettő dolgot együttesen kell vizsgálni, és a két költségvetési tételt is, mert egy kompenzáció révén lehet eljárni azért, hogy a kettes számú költségvetési módosítást kezeljük. Hát ennyit szerettem volna elmondani, amennyiben szükséges, akkor még további részleteket tudok szolgálni természetesen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a világos és struktúrált beszámolót a három költségvetés módosításról. Benkovics kollégája a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy üdvözölt engem, és, és megemlékez, illetve említette a horvátországi választásokat, amelyek fontos lépést jelentenek. Most 12 képviselőt választottak meg, akik július 1-től teljes jogú tagjai lesznek a parlamentnek. Négy megfigyelőnk, akik most itt vannak, azok maradnak is július július 1-től teljes jogú tagként. Ami pedig a költségvetés módosításokat illeti a 2013-ast, Miután meghallgattuk Giovanni eh, beszámolóját, illetve eh, Bőge úr beszámolóját eh, az MFF-ről, azt gondolom, hogy olyan pontokról van szó, amelyeket mindenképpen említenünk kell, alá kell húznunk, amelyek fontosak Horvátország szempontjából. Politikai jelzésről van szó. Amikor bővítésre kerül sor, akkor ezt teljességében kell tekinteni, tehát tiszteletben kell tartani ezt az országot, amely az Európai Unió 28. tagja lesz, és az Európai Bizottság javaslata, ami a plafonok revizióját illeti, ez helyes és jó, és ami az átcsoportosításokat illeti, A Költségvetési Bizottság erről ugye a tanácssal megegyezik. Az Európai Parlamentnek világos álláspontot kell kidolgoznia. És támogatnia kell Horvátországot, mert csak 20%-ban részesülünk az Európai Uniós választási ráfordításokból, ezt, ezt ne felejtsük el. Nagyon is oda kell figyelni arra, hogy milyen politikai jelzést küldenek, vagy küldünk a horvát közvélemény felé. Persze tudom, hogy figyelembe kell venni a költségvetési megszorításokat, a költségvetési keretet, a jelenlegi helyzetet, de emellett ugye nem hatalmas összegekről van szó, kifizetésekről és elkötelezett, kötelezettségvállalásokról beszélünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Európa, az Európai Bizottság javaslatát, illetve eh, Giovanni, illetve Rájme javaslatait eh, támogatnunk kell. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, kedves barátom! Hadd ragadjam meg az alkalmat, és mondjam el, hogy Horvátországgal szemben vagy ami Horvátországot illeti, ahogy kiváros, kiválóan megfogalmazta, az Európai Parlament javaslata ugye az Európai Bizottság felé irányul, vagy orientálódik, és ezek, ezek politikai döntések. Politikai döntésről van itt szó, amely döntés megszületett vagy megszületik, Horvátországot tekintve, Horvátország állampolgárait tekintve, illetve ezeknek kihatása lesz a töve, további csatlakozni kívánó országokra is, illetve hát az Európai Unió polgárai ra is hatással lesz. Legyünk következetesek. Hogyha befogadunk egy országot az európai családba, akkor teljesen világos, hogy nyitottan tárt karokkal kell fogadni ezt az országot, ez az ország elfoglalja az őt, meg, őt megillető helyet, és a régi tagokkal egyenrangú. Ez alapvető. Hadd tegyem hozzá, hogy a tanácssal folytatott tárgyalásunk során, amely az MFF-ről és az intézményközi megállapodásról szól, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a jelenlegi intézményközi egyezményt betartsuk, amely rendelkezik arról is, hogy a plafonok kiigazítására kerül sor új tagállam csatlakozásakor. A tanácsnak meg kell vizsgálnia ezt a problémát politikai szinten, de ez nem elegendő. Mindenki számára felvetődik ez a kérdés. A tanács számára a probléma költségvetésileg ez az, hogy a döntések 99%-át administratív szinten hozzák meg. Elnézést, itt az elnök telefonja nagyon bezavar a mikrofonba. Nos, tehát ez azt jelenti, hogy politikai szinten nem elfogadható, nem képviselhető, nem vállalható ez a hogyha ez döntés nem születik meg. Tehát a mi feladatunk az, hogy a tan- az, az ír elnökséget emlékeztessük erre a kérdésre. Ez, ez, ez költségvetési szempontból minimális kihatású, de politikailag hatalmas hullámokat ver. Nos, akkor most megadom a szót az alelnök asszonynak, Rubiel asszonynak. De, bueno, con respecto al presupuesto rectificativo número uno. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az egyes számú dabot illeti, a jelentéstevő ugye már sok mindent elmondott, és az új horvát kolléga is szólt róla, de én is egyetértek azzal, hogy elsősorban politikai kérdésről van szó, és hát az igazságoság is megköveteli, hogy ugyanúgy járjunk el, mint más csatlakozások esetében is, nevezetesen, hogy megváltoztassuk a pénzügyi kitekintést. Lavia úr is elmondta, természetesen ez nem lehetséges a pénzügyi kitekintés megváltoztatása nélkül, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi történik a bírósági határozat kapcsán, ami a javadalmazást illeti, nem tudjuk ez milyen kihatással lesz az ötös fejezetre, és hát ami a kifizetéseket illeti, 2013-ban is már igen nehéz a helyzet, nem tudhatjuk előre, hogy mi történik, hogyha új kifizetések lesznek esedékesek. Ennyit az egyes számú költségvetés módosítás tervezetről, ami a kettes illeti Szidónia már elmondta, hogy a tanács tér felén pattog a labda, neki kell most egy többséget teremtenie, és megállapodni abban, hogy mit is szeretne tenni a kettes dabbal. Azt hiszem, a parlament és a mi szakbizottságunk is már világosan állást foglalt. Ez részét képezi a 2013-ra vonatkozó megállapodásnak is. Elfogadtuk ezt a költségvetést, mert az Európai Bizottság vállalást tett arra, hogy az év elején költségvetés módosítás tervezetet készít elő, hogy a 2012-es nyitott számlákat ki tudjuk fizetni. Tudjuk, hogy 16 milliárdos összegről van szó összességében. Hogyha valakinek kételjei vannak, illetve a számokkal kapcsolatosan, akkor azt nem lehet, hogy csökkentse a számokat, legfeljebb emelheti azokat, hiszen a 11,5 milliárddal nem tudunk majd más feladatokat ellátni, csak a 2012-es költségvetést tudjuk kipótolni velé, vele. Hogyha a tanács valamely tagja tehet, kételkedni ezen számokban, vagy nem egyezik bele, hát akkor nem lefelé kell ezeket korrigálni, hanem legfeljebb fölfelé. Ami a hármas dabot életi kézenfekvő, hogy ez szorosan összefügg az, a kettessel, a kettes dabbal, és nekünk parlamentként ragaszkodnunk kell az álláspontunkhoz mindaddig, amíg nincs megállapodás a kettes költségvetés módosításról. Azt gondolom, a kettes csökkenteni kell, ezzel szívességet tennénk a tanácsnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Az egyes módosítósal nem mondanák véleményt, illetve a felosztással kapcsolatosan, illetve azokra sem rágának, amit a horvát kollégánk fogalmazott meg, meg az előadók. Csak a kettes bolcsövetési módosítása tényleg vissza, hogy kérdést tehessek fel. Tehát egyrészt ott van a parlament. És a parlament összekettette a kettes költségvetési témát az MFF-fel. Ő összekapcsolta a kettőt. Az év az, hogy az mff fel kapcsolatos tárgyalások nem indulhatnak be mind addig, ameddig a kifizetéseknek a kérdés a kettes költségvetési ö, módosítás keretében nem került rendezésre. Na most, azt teszem fel kérdésként, hogy ha mi így gondolkodunk, akkor azt is tudunk el, hogy a tanács a maga részéről pedig elszánt abban, hogy megnyissa az MFF tárgyalásokat. Azaz a tagállamoknak a többsége úgy véli, hogy az MFF elfogadható ebben a formájában és hát már sokáig hallgattam és figyeltem a dolgokat. Ez a tétel ugyanakkor nem bizonyított tétel, mert gyakorlatilag ez azt feltételezi, hogy úgy hagyták jóvá a dolgokat, hogy senki sem emelt vétót. De vannak dolgok, amelyeket jól ismerünk nevezetésen képesek egyrészt ugye hagyni a dolgokat a tanácsban, másrészt ugyanakkor megállni, a sarkukon kivelni a saját álláspontunk mellett. Na most az MFF vajon nem egy kiváló alkalom eh, a tanács számára azért, hogy egyrészt ne nyissa meg a kifizetésekről szóló tárgyalásokat a költségvetési módosításoknak a révén, másrészt pedig jégre vigye a 2014-es költségvetésnek a kérdését. Tehát gyakorlatilag itt ez mutatkozna az MFF tekintetében, nem kellene ott változtatni, nem kellene kifizetni a korábbi költségvetési keretekben az összegeket, és hát persze most, hogy 2014-ig vagy 15-ig húzódnak el a dolgok, az egy dolog, de időközben ugye a választásokkal még a a politikai többség is átbillenhet, szóval felmerül bennem az a kérdés, és hát csak hangosan gondolkodom, hogy vajon a tanácsban elszántak abban, hogy megnyissák a tárgyalásokat az MFF-ről. Nem lenne kényelmesebb a számukra, hogy ne nyissák meg a tárgyalásokat? Tehát másként fogalmazva, a, a DAB, a kettes számú DAB egy kiváló lehetőséget ad a tanács kezébe, hogy semmiféle egyeztetést ne nyisson meg, ne menjen azoknak elébe tehát ott az a három milliárdos összeg például az ideiben és tekintetben az az érzésem, hogyha ennél ugyanakkor a dolgok, ahogy akkor nem fogják megnyitni a tárgyalásokat. Nekem az az érzésem, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, de csak gyakorlatilag úgy tűnik, és a tűniken van a hangsúly, hogy meg akarják nyitni a tárgyalásokat, de ez nem magától adódik értető. Elnök, azt hiszem, hogy Ríke úr nagyon messzire megy el, és az árnyadságokban, a politikai ellenzésében. Én úgy vélem, hogy nem arról van szó, hogy nem mahivelista gondolkodásúak a transzban ülő emberek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy rosszul szervezettek. Nem szabad, hogy alábecsüljük a dolgokat ugyanakkor. Az Európai Tanácsnak a következtetései a február 8-áról, ugye egyhangulag kerültek jóvágyásra, és 26 országban, a 27-ből, mint egy hatalmas diadalom került bemutatásra az adott ország miniszterelnöke szájából. Franciaországban picit másként alakultak a dolgok, mert hogy a francia köztársasági elnök az eredményét a tanácsnak, az hát Európai Tanácsnak rossz eredményként jellemezte, amely rossz eredményhez ő maga is ugyanakkor hozzájárult, hogy ilyenné alakuljon, miközben a glóriát a fejére akarta tenni. Szóval most megengedik, hogy egy picit is francia-francia vitát szítsak itt a e témában, de ez egy dolog. Szóval miről is van szó igazából? Az összes tagállamunk, kormányunk és nemzeti közigazgatások, akárcsak az Európai Bizottságnak szüksége van arra, hogy legyen egy keretrendszer, amely lehetővé teszi a különböző programoknak az előkészítését a következő évekre. Hogyha ilyen nem kap, ilyet nem kapnak a kezükbe, abból politikailag katasztrófa nem születik, de ugyanakkor a közigazgatási tevékenység sokkal nehezebb lesz. Márpedig azon országokban, ahol a közigazgatás sokkal súlyosabb, testesebb, mint a politikusoknak a köre, akkor ebből azért feszültségek adódhatnak, de ez egy másik dolog. Aztán last but not least, végül, de nem utolsó sor, sorban, Van Rompuy elnök úr úgy véli, hogy az elért eredmény, ez a siker, legalábbis ő ezt így tekinti, a február 8 i. siker az ő személyes sikere, ő személyesen állt ki, tehát ő, mint az elnöke az Európai Tanácsnak, és megfogalmazta ő, Schulz úrnak ezt, a, amit most mondottam, nem régebben, mint a ma délelőtt során. Szóval legyen a dolgok, dolg, legyenek a dolgok világosak. A 2013-as kifizetések tekintetben rossz indulattal lépnek fel, viszont az MFF tekintetében az Európai Tanács, a kormányok, illetve a miniszterek, akikkel tárgyalunk, arra törekednek, hogy le tudják folytatni a tárgyalásokat. Na most eh, Rike, Dominik Rike egy igazi eh, pszichológiai árnyalatokban bocsátkozó gondolatra menetet vezet fel, és valóban a, ö, egy nagyon fontos pénzügyminiszter, egy nagyon fontos tagállam részéről, amely tagállam nem az én államom, azt úgy állt elő, hogy gyakorlatilag, hogy ha az a kezdeményezés menne végbe, amelyet ő javasol, akkor nem igazán sok minden maradna meg az Európai Tanácsból, illetve a formációkból, a tanácsi formációkból, és hát egyesek számára az MFF a nagy témája az ő fellépésüknek, az életüknek, és gyakorlatilag ez az egy dolog, mármint az MFF, amely vezényli, vezérli adott esetben ezt a bizonyos tagállamot. Tehát most, hogy sikerese vagy sem a tanácsi következtetés, illetve maga a, tárgyalás, az egy dolog, de attól persze, hogy kezdve, hogy egy adott szereplőnek fontos ez a kérdés, és kulcsfontosságú, és hát azt hiszem, hogy Dominik Rike gondolatmenetében erre is történt utalás talán, tehát amennyiben erről a tételről van szó, és ez el, akkor, akkor valóban lépjen fel az adott szereplő gyorsan, és mindent tegyenek meg azért az érintettek, hogy a tárgyalások elinduljanak, és időben lezáruljanak. Amennyiben nincsen több hozzászólás, ha nincs több hozzászólás, akkor engedjék meg, hogy személy szerint kiemeljem Jaime által megfogalmazott üzenetnek, amelyet a bizottság irányában fogalmazott meg. Stick to your guns. Könyörgöm. Könyörgöm. Mert egymás után két évben hova is jutottunk? Hova kerültem személy szerint? Egy rendkívül kellemetlen helyzetbe. eng rám lőttek, lelőttek, miközben védelmeztem egy olyan irányvonalat, egy olyan pozíciót, amelyet a, a tanács kezdeményezett, és amelyről a bizottság csak úgy szint egyik percről a másikra lemondott. Hát mi ez? Az, miközben az Európai Parlamentnek nincs képessége arra, hogy mindent kötegetesen értékelje, hogy mi történik. Mi vagyunk a három intézmény közül az egyetlen intézmény, amelynek nem nincsenek a kezében olyan eszközök, amelyekben ilyen számításokat tudjanak végezzen. Mi készek vagyunk ugyanakkor arra, hogy a bizottság álláspontját érvényesítjük és csatlakozunk ahhoz. De amennyiben a bizottság eláll saját álláspontja mellől, akkor mi ott maradunk az űrben. Ez előfordult már 2011. decemberében, a 2012-es költségvetési vitában, aztán 2012-ben, kettőben ez megismétlődött, akkor amikor a 2013-as költségvetésről vitatkozunk találkoztunk. A 9 milliárd, amely szükséges lett volna a 2012-es költségvetése, lement hirtelen 6 milliárdra, de akár lemehetett volna 3 milliárdra, 2-re, vagy 1 milliárdra, vagy nullás összegre. Szóval amikor ilyen történik, akkor hát miről beszélünk? Most pedig 11,2 milliárdról van szó ezúttal. Én, kész, én kész vagyok harcolni ezért az összegért, de csak ezért az összegért, és nem egy alacsonyabb összegért. És akkor, amikor egyes szám első személyben fogalmazok, ez az személyes álláspontomat foglalja össze. Alapvető, hogy így álljunk ki, az a véleményem. Mert hogy? A kulcskérdés a kulcskérdés a legsúlyosabb kérdés messze a a kohézus alappal kapcsolatos, a klémzek, a lehívások. Na most a kohézus alapokat nem Brüsszelben találták ki a, a bizottságnak a folyosóhén, hanem a tagállamok kezdeményezték. És ott voltam jelen Giovannival múlt héten. Ö, egy fantasztikus csalódást okozott az a tárgyalás, amelyet lefolytottunk. A két, költség, a két ír írő miniszterrel, és hát 11, 11, 11 milliárd 2, összeget mondották az írek, vitatják, és én ezt mondottam nekik, hogy hogyan vitathatják ezt az összeget, ezt a tételt. Ön miniszter, ön önök vitathatják ezt az összeget Írország esetében, mert az ír költségvetésnek az ura ön. De egyéb vonatkozásban ön kicsoda azért, ki, hogyan teheti meg azt, hogy vitassa azokat az adatokat, amelyek más országokból, Portugáliából, Franciaországból, Németországból, Dániából származnak. Önök ne, nem vitathatják, ön nem vitathatja ezeket az adatokat a más országok vonatkozásában. Most már három éve mondottam azt, hogy minden egyes évnek az elején mi az Európai parlament, amely intézménynek semmiféle felelőssége nincs az alapok kezelésében, és nincsenek eszközei azért, hogy a számokat ellenőrizzék, el kell, hogy viseljük azokat a valós vagy szimulált fellépéseket, amelyeket az Európai Bizottság és a tagállami közigazgatások tálalnak. Mi egy nagyon egyszerű eljárást javaslunk már három éve a józan ész jegyében. Három oldalú munka értekezetek a formájában. Kívánjuk ezt, vagy kívántuk, és próbáljuk elérni azt, hogy ez a munka módszer kialakuljon. Azt kérjük, hogy minden egyes tagállamoknak, tagállamnak a kifizetése központi módon történjen, és certifikált módon jóvágyásokat, mindez ilyen módon kerüljön megküldésre az Európai Bizottságnak, amelynek már csak gyakorlatilag egy formális ellenőrzés kellene elvégeznie, összeadások, az összeadások után, a tagállami adatok összeadása után. És az összeadásnak az eredménye pedig, a végösszeg, a minisztereknek az asztalára kerülhet majd, és aztán majd ők eldöntik, hogy tudják-e ezt finanszírozni, vagy sem, politikai, de költségvetési szempontból. De legalább akkor eljutunk oda, hogy a tagállami miniszterek nem fogják vitatni az adatokat. Most pedig hol tartunk? Az, ott tartunk, hogy gyakorlatilag visszaléptünk két-három évvel ezelőttre, amikor megint elkezdjük vitatni az adatokat. Én a múlt péntekelt a saját régiómban, Franciaországban, Akitániában és Bordeaux városában arra szántam, hogy konkrétan megvizsgáljam, hogyan végzik az európai alapoknak a kezelését. És mit tudtam meg? Hatalmas fejlődés ment végre Franciaországban, talán az Európai Parlamentnek is ez a javára írható, tehát megtudtam azt, hogy Franciaországban egy olyan centralizáció végeztetik, amely lehetővé teszi azt, hogy a költségvetési miniszter jóváhagyásával kerüljenek továbbításra az adatok, mert hogy azok certifikálva vannak, azaz ezeket az adatokat nem vitathatja sem a többi tagállam, sem az Európai Bizottság Franciaország részéről, és úgy arra van szükség, hogy az összes tagállam ugyanilyen módon léphessen fel, és ha ez megtörténik, akkor már nem lehet az alapadatokat vitatni. De mi kell mindehhez Egy politikai elszántság az az elszántság, amely lehetővé teszi azt, hogy kikerüljünk abból, amikor a rossz indulat nyilvánul meg a köztisviselők között, első szinten, a politikusok között, másod szinten, és mindez persze azt is igényli, hogy az Európai Bizottság támogassa ezt a fajta logikát, ezt a fajta megközelítést. Ez az az intézmény, amely a leginkább érdekelt ebben, és abban, hogy olyan adatokat tudjon szolgálni, amely adatok lehetővé teszik azt, hogy erre alapozzuk a döntéseinket, hogy teljes bizalommal kezeljük ezeket az adatokat, és ezáltal mindenki ö, ö, ki tudjon állni a saját számai mellett. Ezt szerettem volna elmondani, erre szerettem volna utalni a múlt azt mutatja, hogy a tapasztalatot kell figyelembe venni. Persze lehet bibliai hasatokat is ö, idézni Jérikó között, ugye hétszer kellett meg, körbe mennie Józsefnek ahhoz, hogy a dolgokról meggyőződjön, szóval talán talán ha mi nem is tudunk sikere vinni mindent, talán majd az utódjaink meg tudják ezt tenni, de hát talán azért a bibliai idők óta már sikerült egy picit-picit mégis előrelépni. Kedves kollégák, ezt szerettem volna, ezt szerettük volna tehát megtárgyalni az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as ponttal kapcsolatosan, de most adjuk meg ismételten a szót Giovanninak, azért, hogy egy egészen más témáról beszéljen, jól lehet, szintén nagyon fontos téma ez is, nevezetesen a kiigazítási mértékekről, amely tekintetében a 73 per 2009-es rendelet rendelkezik, és mindez a közvetlen kifizetésekre vonatkozik a 2013-as naptári évben. Mindez rendkívül ezetorikusnak hallatszik. Ez már nem a Biblia világa, ez a Pitagoras, de Giovanni megvilágítja az agyunkat petéibában. Quello di cui andiamo a trattare... Nos tehet. amiről itt szó van, gyakorlatilag az első kihatása a 2014 negyedik évi költségvetési kitekintések ingadozásának. Először is el kell mondani, hogy a közvetlen kifizetések a mezőgazdaságban 2013-ban Európa számára csak 2014-ben jelentenek kiadásokat, hiszen október 15-e és december vége között történnek meg ezek a kifizetések, azonban a költségvetésbe az Európai Bizottság által csak 2014-ben kerülnek be, mégpedig a tagállamoknak folyosított visszafizetések gyanánt. Így tehát világos, hogy 2014 ebben a tekintetben, ugye, a többéves, az új többéves pénzügyi keret első éve, és ha megnézzük, hogy a tanács eh, itt eh, mit határozott meg, akkor látnunk kell, hogy március 30-áig, hogyha nem elegendőek, nem elégségesek a források a közvetlen kifizetések kifizetéséhez, akkor a költségvetési fegyelemnek kellene érvényre jutnia. Ez lenne a mezőgazdasági kifizetések történetében az első alkalom, hogy foganatosítani kell a költségvetési fegyelmet. Az Európai Bizottság a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan, tehát alapul a 2013-as évet veszi, de a költségvetésben mint ahogyan mondtam, ezek az összegek 2014-ben kerülnek be. A február 7-i 8-ai tanácsi következtetésekben a plafonok meghatározásakor a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan 4,98 os csökkentést javasolt. Ez azt jelenti, hogyha a költségvetési rendelet változatlan marad, akkor csak az új többéves pénzügyi keret vonat következtetéseiben, követ, következményeként, tehát öm, 4,98%-os csökkenéssel kell számolniuk a gazdáknak. És hogy számította ki az Európai Bizottság ezt a százalékos arányt? Csak azon gazdák esetében számított ilyen jellegű kölcs, csökkentést, akik évente 4000 eurónál nagyobb, magasabb támogatást kapnak. Ez azért fontos, mert majd javasolni fogom, hogy változtassunk ezen a határértéken. A kiigazítás aránya tehát úgy alakul, hogy azok, akik kevesebb, mint 5000 eurót kapnak, nem szembesülnek csökkenésekkel, azok pedig, akik több, mint 5000 euró támogatást kapnak, nekik szembesülniük kell egy ilyen mértékű csökkenéssel. Annak érdekében, hogy a kiadások felső határértékét, a plafon tartani tudjuk, tehát közel 5%-os csökkenéssel szembesülnek azok a gazdák, akiket ez érint. Ez a bizottsági javaslat. A kap reformra vonatkozó jelentés előirányozza, hogy az Európai Bizottságnak az e- Európai Bizottság, illetve megállapítja, hogy az Európai Bizottság két támogatási rendszert hoz létre, az egyik azok támogatására irányul, akik kevesebb, mint 1500 eurót kap, támogatást kapnak, és aztán itt van egy másik rendszer, azokra vonatkozóan, akik sokkal nagyobb mértékű támogatást kapnak. Az én javaslatom a következő volna. Nézzük meg az Európai Bizottság által meghatározott 5000 eurós plafont, és igazítsuk ezt hozzá a kis mezőgazdasági üzemekre vonatkozó rendszerhez, amely majd a kapreform után lép életbe. Ott tehát, ugye, ez a rendszer azon mezőgazdasági üzemekre vonatkozik, amelyek kevesebb, mint 1500 eurót kapnak támogatásul, mint ahogyan mondtam. Hogyha így járunk el, akkor ebben az esetben kevesebb lenne a csökkentés, mint 4,8%, de hát ezt majd kiszámítja a bizottság hogy ez pontosan mennyi is lesz. Ez az egyik módosítási javaslatom tehát, a második pedig arra vonatkozik, hogy az, akkor lesz érvényes, hogyha az idén nem születik meg az új többéves pénzügyi keret. Hogyha az idén nem sikerül megállapodni a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozóan, akkor ugye az éves költségvetések elve alapján működünk tovább. Ez azt jelenti, hogy az alapot a 2013-as költségvetés képezni plusz az inflációs ráta. Azt javasolnám tehát, hogyha nem sikerül megállapodni a több éves pénzügyi keretről, akkor ezt a költségvetési szigort vagy fegyelmet ne alkalmazzuk, hogyha a tanács beleegyezik, akkor ennek az volna a lényege, hogy legalábbis olyan kifizetéseket, olyan mértékű kifizetéseket irányozunk elő, amelyek megfelelnek az előző évi közvetlen kifizetéseknek. Ez egy olyan költségvetési döntés, amelyről aztán közösen kellene döntenünk, és amit közösen kell megvizsgálnunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollega, azt hiszem mindez nagyon világos. George Lyon a szó. Uh, thank you. Uh, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Giovanni elmondta a javaslatában, hát érdekes területre merészkedünk. Az Európai Bizottság javaslata a kap kifizetésekben ez a korábban megállapodott plafonok alapján került meghatározásra. és hogyha nem sikerül megegyezni eh, júniusig, akkor a bizottságnak a kezében marad, lesz a döntés. A jelentéstevő azt mondja, hogyha erre válaszolok, és erre az eljárásra, akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a, meg, beleegyezek a 7-én, 8-án született döntésbe az MFF-fel kapcsolatban. Tehát, hogyha az alapvető kérdés az az, hogy elke, beleegyezek ebbe az eljárásba, válaszoljak-e erre a megkeresésre, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy itt az MFF bizottsági javaslatáról van szó. Azt mondtuk, hogy ez Európai Bizottság ne kezdje el a tárgyalást addig, amíg az MFF-ről nem születik döntés, úgyhogy egy kicsit zavar, meg vagyok zavarodva, hogy, hogy mit csináljon az Európai Bizottság, a, a, a mi szakbizottságunk, hogyan reagáljon. Érdekes vita folyik itt tehát, Tehát olyan döntések születnek a költségvetésről, amelyekről a parlament nem, amelyekben a parlament nem vett részt. Ez egy nagyon jó, nagyon jó javaslat, amelyre mindenképpen reflektálnunk kell, mondja az elnök. Jan Mulder ugyanerre szerettem volna kiukadni. Különböző csoportokban egész nap folytak a tárgyalások, és az MFF körül teljes zsákutca alakult ki, hogyha ezt elfogadjuk, akkor közvetetten elfogadjuk azt, hogy az Európai Tanács következtetései politikai tény szintjén vannak, és nem tudjuk ezeket megváltoztatni. És ahogy George mondta, nagyon veszélyes precedenst jelentene ez. Az Európai Bizottság ugyanis elfogadja a tanács következtetéseit, és a parlamenttől azt kéri, hogy ő is fogadja el. Közvetett módon. Hogyha erre igent mondunk, akkor ennek a tanács nagyon fog örülni. Azt fogják mondani, hogy na, mégsem olyan komolyan gondolja a parlament az ellenállást, úgy, úgy látszik, hogy mm, végén mégis elfogadja a, a javaslatunkat. Elnök, nos miután én elmondom, hogy mit gondolok, de előbb meghallgatom a többieket. Iváló, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, nem igazán értem ezt az 5000, illetve a fél ezres csökkentést. Ez azt jelenti, hogy a kisebb gazdákat érti ez? Éri ez? A másik dolog, amiről beszélünk, ez a döntés kötne bennünket az MFF tárgyalás során, megkötni a kezünket, ezt megpróbáljuk elkerülni, ugye? Másik oldalon látjuk, azt, látom azt is, hogyha nem e, egyezünk bele ebbe, akkor egy automatikus, vagy ha nem is amit automatikus, de az Európai Bizottság kezébe kerülő eljárás következik. Minden esetre a szövegben vagy valamilyen fenntartást kell megfogalmaznunk, tehát azt mondjuk, hogy addig, amíg a 2014-es költségvetésről és az MFF-ről nincs megegyezés, és mind ez összekapcsolódhat azzal, hogy megemlíthetjük azt, hogy mindez nincs kihatással a 2014-es MFF-ről szóló döntésre. És aztán felülvizsgáljuk a számokat. Amit Giovanni javasolt, a következő. Hogyha nem egyezünk meg, jó, akkor 2013-as plafonok maradnak. Ha megegyezünk, akkor a tanács számai lesznek érvényesek. Most akkor mi, mi történik a kettő között? Szerintem utána mindenképpen vissza kellene térni erre a döntésre, erre az eljárásra valószínűleg a jogi szolgálat segítségét kell kérnünk, minden esetre biztosak kell legyünk a dolgunkban. Köszönöm, Jutta Haug. Köszönöm szépen. Amit a kollégák mondtak, ahhoz nincs tulajdonképpen mit hozzáfűzni, de az Európai Bizottságot szeretném egy kicsit itt pelengére állítani. Hát megőrültek? Olyan javaslatot hoznak, amelyet az Európai Tanács ihlet. Nem tudom, hogy hányszor beszéltünk a bizottság részvételével arról, hogy az Európai Tanácsnak nincs legislatív kompetenciája. akkor az Európai Bizottság most hogy juthat arra a következtetésre, hogy a tanácsi számokat veszi alapul? Tudom, hogy a vita, mert ugye több összefüggésben folyt már vita erről, a frakciómban is voltak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, de az Európai Bizottságnak tennie kell valamit, el kell indulnia valamelyik irányba. Jó, hát lett volna azért több lehetőség. És, és, és ugye a szerződésnek meg lehetett volna felelni. Ha nincs MFF, és nem tudunk 2014-ben eh, új MFF-et indítani, akkor eh, meg van írva, hogy mi a helyzet. Tehát az Európai Bizottság dönthetett volna ezen az alapon is, vagy hozhatott volna javaslatot, tehetett volna javaslatot. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament eh, nem ellenkezett volna akkor. Persze, amit Iváló mondott, persze bele kell írnunk hogyha megegyezünk, akkor ezt újra módosítani kell, és de most már lassan az agyamra megy, hogy az Európai Bizottság állandóan hátba támad bennünket. Nem ez az egyetlen történet, vagy példa. Hogyha igaz az, amit közzétettek, hogy Anastasiadis ciprusi miniszterelnök írt egy levelet, illetve az elnök, jó, de nálunk elnöki rendszer van. Na lényeg az, hogy ciprusi elnök írt egy levelet, hogy Ciprus több pénzt kapja a regionális és strukturális politikára. És Barózó válasza erre az, hogy a tanács úgy döntött, hogy nincs több pénz. És ezért ezek az, ezek az összegek érvényesek. Na de hát hol élünk? Hát ez azért mégiscsak lehetetlen két éve, másfél éve, és még egy fél éve is azt mondták, hogy az Európai Bizottság az őszinte közvetítő szerepét játsza. Hát nem tudom, mi lett ezzel a szereppel. Yeah. Oui, effectivement, et d'ailleurs. Igen, teljesen ez a helyzet, és sőt, Ugyanez a bizottság, tehát az Európai Bizottság az MFF tárgyalások során hogyha mi a kohéziós alapok más elosztásának más kritériumait javasoljuk, hogy meg lehetővé tegyük Ciprusnak vagy más országoknak, hogy picit több pénzt kapjanak, és e, e, ez miatt visszatartjuk a tárgyalásokat, hogy ebben meg, megegyezés szülessen, akkor teljesen felháborodik az Európai Bizottság ezen. Ahogy Jutta is elmondta, minden esetre nagyon meglepett bennünket az Európai Bizottság hivatalos közleménye a hétfői általános ügyek tanácsa után. Volt egy sajtó közlemény, amelyben az Európai Bizottság nagy örömének adott hangot az általános tanácsak következetésével kapcsolatban, és azt mondták, hogy most már minden adott ahhoz, hogy az MFF tárgyalásokat lezárjuk. Hát ez tényleg, csak, ez tényleg csodálatos, hiszen még el se kezdődtek. És ezen általános ügyek tanácsa farvizén fél tucat miniszter azt mondta, hogy a kettes költségvetés módosítás alapján a bizottság számait megkérdőjelezik. De mindeközben pedig azt mondja az Európai Bizottság, hogy a végső megegyezés küszöbén állunk. Hát ez azért mégiscsak egy furcsa az exekutív hatalom szintjén. Giovanni szeretett volna reagálni, ha jól emlékszem, Jan Mulder által elmondottakra. Iváló Kálfinnak adtam volna szívesen választ, aki azt szerette volna tudni, hogy ez a 1500 euró honnan került elő az 5000-es Európai Bizottság javaslat helyett. Nos, az Európai Bizottság javaslata nem más, mint egy javaslat. A tanács más számokról beszélt, de másfél, illetve 2000 euróról. euróról. Én azt javasoltam, 1500 eurót javasoltam, de ez egy másik, a frontekről szóló, illetve a reformjavaslatról szóló vita során merült föl. Két különböző rendszer, támogatási rend, rendszer van. Az egyik rendszer szerint a gazdák 1500 eurót kapnak, a kis gazdák, és az ő számukra van egy mm, forráselosztási rendszer, és van egy másik mm, elosztási rendszer, amelyben a gazdák több mint 1500 eurót kapnak. Olyan gazdák vannak, akik több mint 1500 eurót kapnak. Ami döntő, az az 1500 eurós határ. Ezért mindenki, aki 1500 alatt kap, az kis gazdának számít, tehát az ő számukra a csökkenés nem releváns, az ő támogatásuk nem csökken, és a többiek számára pedig az Európai Bizottsági Javaslat érvényes, amelyet a Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalt, és az összes többi gazda ebbe a kategóriába tartozik. Tehát ennek az 1500 eurónak ahhoz a vitához van köze, amely a mezőgazdasági politikáról folyt a különböző eh, közvetlen kifizetési támogatási rendszerekről. Erről volt vita, és erről született döntés is. De most egy picit vissza kell eh, tekintenem. Persze világos, hogy az Európai Bizottság nem hasraütésszerűen találta ki ezt az eljárást, hanem a jelenleg érvényes szabályok szerint ez, szabályok ezt dobják ki. A jelenlegi háromoldalú egyeztetésen, ami a horizontális kapról szól, múlt héten Lán úr részvételével ugye találkoztunk, nyilván ő is emlékszik még rá, hogy a költségvetési fegyelem megvalósulása a közvetlen kifizetések esetén, területén az egyik konfliktusos pont. Itt egy delegált jogi aktust akarnak elfogadni. A parlament a Lisszaboni szerződés alapján a véleményét elmondhatja ezzel kapcsolatban, a tanács és a bizottság pedig végrehajtási jogi aktust akarnak tehát közvetlenül számítanák ki a pénzeket, és ezért kerül sor ennek a táblázatnak az elfogadására. Ez azt jelenti, hogy a parlament a véleményét elmondja, nem csak a közövetési fegyelemről, hanem az alkalmazás végrehajtás modalitásairól is, és a szabályokról természetesen a parlament dönt. Köszönöm szépen, Giovanni, Monika Holmájer azt kell mondanom, hogy Juttához hasonlóan nekem sem tetszik, hogy most június végéig hatalmas nyomással akarnak egy nagy, egy új rendszert meg, meg valósítani, noha a parlament világosan állást foglalt az 1500 eurós határral szemben. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetések esetében 1500 euró alatt nem kell ugyanolyan bürokratikus feltételeknek megfelelni. Ez egyáltalán nem függ össze az 5000-es, 5000 eurós határral, határértékkel. Ez az 5000 euró azt jelenti, hogy válsághelyzetben bizonyos országoknak nagy, sokat kell teljesíteniük, a többieknek pedig nem, csak profitálnak a helyzetből. Nyilvánvaló, hogy a, nem tetszik ez minden tagállamnak, hiszen a mezőgazdaság struktúrája is teljesen eltérő a különböző tagállamokban. Ezért az egyetlen értelmes rendszer, egy olyan rendszer, amely szükség esetén, hogyha tehát kiigazításra van szükség, szavatolja azt, hogy mindenki egyformán, arányosan befizessen és részt vegyen a válságkezelésben. Nem igazságos, hogy csak egyesek viseljék a terheket, míg a többiek nem viselnek terheket, és úgy folytatják, ahol eddig. De hogy az Európai Bizottság ennyire semmibe vette a parlament döntését, hát ez nem lehet véletlen, őszintén szólva. A parlament döntése egészen világos. Az 5000 euróra vonatkozóan nagyon nagy többséget kapott az indítvány, a kezdeményezés, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság csak a tanácsnak az egyik részére hallgat, hiszen még csak a tanácson belül sem egységes az álláspont. Tehát ezért Jutához hasonlóan úgy érzem én is, hogy az Európai Bizottság nem egy őszinte közvetítő, hanem sajnálatos módon pártosan cselekszik, hát én ezt nem tartom egyáltalán jónak és hát ugye a bizottságnak nincs joga ahhoz sem, hogy megelőlegezzen bizonyos tárgyalásokat, tehát ha már ez a helyzet, akkor semmi ok egyébként sem arra, hogy júniusig gyorsan átnyomjunk valamit a parlamenten, illetve elfogadjunk egy olyan rendszert, amelyel kapcsolatosan a parlament nemet mondott. A parlament nulla eurós határ mellett foglalt állást, mondván mindenki egyformán vegyen részt a költségvetési fegyelem megvalósításában, és hát azt kell, hogy mondjam, én ezt helyesnek is tartom, hogy hiszen ha másként járunk el, olyan mechanizmusok kezdenek el működni, amelyek szerintem nagy-nagy konfliktusokat szülhetnek. Tehát, elnök úr, még akkor is, ha késtem, én osztom Jutta Haug véleményét. Très bien, donc nous notons que Monica. et... Nagyszerű. Tehát Monika egyszer, egyetért Juttával, jól lehet, nem hallotta Jutta szavait. Nagyon érdekes következtetéseket lehet mindebből levonni. Nos, a bizottsággal kapcsolatosan mit tudok mondani, Szilvadó Prezenna itt van, és hát az Európai Bizottság is hagy nyugodtan hagy védje meg magát, tisztelt főigazgató, de szó. Köszönöm szépen, elnök úr csak reagálni szeretnék néhány észrevételre az előadónak a hozzászólását hallottuk, valóban arról van szó, hogy a létező jogalkotási eszközökből alakította ki az Európai Bizottság az álláspontját, figyelembe véve azon kiadásokat, amelyek a mezőgazdasági kiadásoknál léteznek, és adott esetben felül kerekednének a felső határértékhez képest. Ha ilyen történne elő, vagy fordulna elő, akkor az Európai Bizottságnak a feladata, kötelessége az, hogy a költségvetési fegyelmi eljárásokat érvényesítse, és indítványozza azt, hogy a jogszabályokkal önfizetések korrekciók a közvetlen kifizetéseket érintik. A bizottságnak a feladata az, hogy március vége előtt tegye meg a javaslatát, figyelembe véve a következő mezőgazdasági évet, tehát a javaslatunkat március vége előtt kellett, hogy 2013-ban prezentáljuk, ez meg is történt március végén, és ezt elővigyázatosságból tettük meg. Mert ha ezt nem tettük volna meg, akkor az Európai Bizottság megfosztotta volna ezen kezdeményezése jogától magát, és a kiadásoknak a szintje kif kifutott volna, bármilyen határértékkel is van szó, volt az a plafon érték, amelyet be kellett tartani, és az Európai Tanács dönthet úgy, ahogy gondolja, de mindenképpen az Európai Bizottságnak a korrekciós kiigazátási mértéket prezentálnia kellett mikrofonon kívüli hozzászólások. Tehát máskülönben a pénzügyi, ugye, ugye miről is van szó, a költségvetési fegyelmi eljárásoknak az elindításáról. E tekintetben az Európai a tanács és az Európai Parlament megállapodhatnak a június vége előtti határidővel a költségvetési fegyelmi eljárásban a határidőre kell, hogy határozzanak, és ha ezt megteszik, akkor az Európai Bizottság megfogalmazza, hogy milyen kiadá, kiigazítási mértéket tart szükségesnek. Ez az eljárásnak a menete. Ami pedig a költségvetési fegyelemnek az érvényesítését illeti, azok közvetlen kifizetések esetében ennek 5000 euró alattiak, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy kiegyensúlyozott módon történjen az erőfeszítés, figyelembe véve, hogy kik is a cél személyi a közvetlen kifizetéseknek. Ezen kívül azt mondanám, hogy az Európai Bizottság ugyanazt a megközelítést alkalmazza, mint a moduláció esetében, tehát a két pillérére, volt, pillérére van itt szó, a mezőgazdasági agrár, a mezőgazdasági politikának, a közös agrár politikán, kifigyelembe véve a 2013-as kapreform tételeit, tesszük ezt meg, és az Európai Bizottság kap reform javaslataival is összhangba hozzuk ezt a javaslatainkat, intézkedéseinket, tehát a konzisztencia megvan a bizottság valamennyi javaslatában, és a pénzügyi fegyelmi eljárás elindítása egy elővigyázatossági intézkedés erről esett szó az egyeztetésüknek az első részében. Ez feladata volt, sőt kötelessége az Európai Bizottságnak, hogy ezzel előálljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Bien. Monika, Monika, kívánne újra hozzászólni, egy észrevételt tenni? Ich glaube, niemand hat Azt hiszem, senki sem vonta kétségbe, hogy az Európai Bizottság tehet javaslatot. A kritikám lényege az volt, hogy a bizottság elsősorban olyan javaslatot tesz, amely a tanács óhajainak felel meg, és másodszor, hogy a bizottság olyan ütemtervet választ, amelyre egyáltalán nincs szükség, tehát nem kell ennyire sürgősen cselekedni, és másrésztről a bizottság össze is keveri a dolgokat, az 5000-es határt a modulációs határral összemossa, a kettőnek egymáshoz semmi köze. Az 5000-es, 5000 eurós határ egy, egyszerűen annyit jelent, hogy kivételként kezeljük azokat az országokat, ahol nagyon sok az olyan gazda, akik kevesebb, mint 1500 euró közvetlen kifizetést kapnak. Ez azt jelenteni, hogyha nem így járnánk el, hogy néhány tagállam nagyon sokat fizet be a kapba, néhány pedig egyáltalán nem fizet be. Ez gyakorlatilag a parlamenten belül is gyakorlatilag hatalmas konfliktusokat szülnek. Tehát a bizottság kiváló munkát végzett arra vonatkozóan, hogy a parlamentben és a tanácsban is összeveszítse az embereket. Hát gyakorlatilag nem ez a feladata a bizottságnak. George Lyon. George Lyon következik. A következő érvet szeretném elmondani. Ugye itt elővigyázatosságról van szó, uh, mert pénzügyi fegyelmet kell megvalósítani. Mi meg a 7 8 dokumentumból indulunk ki a 2011-es MFF-fel kapcsolatban. A kérdés tehát, az elv az, hogy elfogadjuk el, hogy ezek a végső számok. Erre kell valamilyen mechanizmust találni. Amit Káfin kollega említett, az, az, az végig kell gondolnunk. Hogy a lényeg az, hogy az mostani döntésünkkel ne menjünk elébe az MFF-nek, és ne kössük meg a saját kezünket. De ehhez tudnunk kell, hogy mi a megfelelő jogi válasz. Elnök. Jó, köszönöm, kedves kollégák! Következőket gondolom. Először is világos, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy minden fejezetben, ez érvényes a kohéziós politikától, a kettes költségvetési módosításig mindenre. Nos, ez igaz a mostani helyzetre is, a mezőgazdasági politikára is, a kifizetési e, e, pénzek, eszközök, amelyekkel az Európai Bizottság rendelkezik, úgy, ezeket úgy kell kezelni, hogy ne kelljen további módosításokat elfogadni, és a többlet ne kerüljön sor többletre, mert akkor ezzel a több éves keret plafonjait kell módosítani. Amit mondott a jelentéstevő, és többen is említettek, George Lyon például, illetve Calfin kollégánk. Nos, az álláspont, amit most elfogadunk, az Európa, tehát a mi véleményt adunk, a mezőgazdasági bizottság pedig az illetékes bizottság. Lényeg az, hogy el kell, foga, el kell kerülnünk azt, hogy olyan álláspontot fogadunk, e, fogadjunk el, amely megköti a kezünket az MFF tárgyalásokon, és amelyből abból lehet, amelyek kapcsolatban abból lehet kiindulni, hogy elfogadjuk az MFF számait. Én azt Gondolom, hogy a jelentéstevőnek az Európai Bizottság számait kell elapul venni, nem pedig a februári tanácsi javaslat számait. Jól értettem? Jól értettem? Tudva azt, hogy természetesen azok a számok, amelyek majd szerepelnek az MFF-ben, azok a számok lesznek, amelyekben az MFF tárgyalás során megállapodunk. Ezt javaslod? egy kis pre- pontosítást várunk, hogyha esetleg félreértettünk valamit. Nos, világos, hogy vékony égen táncolunk, senki sem ismeri a definitív számokat, amelyek végleges számokat, amelyeket a közvetlen kifizetésekre lehet szánni. A bizottság számait ismerjük, a tanács végkövetkez, következtetéseit ismerjük, A következtetéseket ismerjük, de nem ismerjük a számokat, a végső számokat. Hogyha a költségvetési fegyelmet be kell tartanunk, akkor azt olyan számokkal kell tennünk, amelyeket nem is ismerünk. Most, ha jól értem, az Európai Bizottság a javaslat, tehát a tanács következtetéseire alapozza. Számunkra azonban a tanács egy a három szereplő közül, nem a tanácsé az utolsó szó. Valószínűleg itt már egy hiba merült fel kezdetektől fogva. A parlament a költségvetési nem, nem fogadhatja el azt, hogy a költségvetési fegyelmet olyan számokhoz kössék, amelyeket egy szereplőként egy, egyedül határozott meg. Mindez relatíválja az egyes fejezetek számait. Hogyha azt mondjuk, hogy mindenki számára, aki közvetlen kifizetésben részesül, a kiigazítás érvényes kell, hogy legyen, nem csak azok számára, akik egy bizonyos határ alatt kapnak közvetlen kifizetést. Ez egy teljesen más érv lenne. Az utolsó aspektus, amit még szeretnék említeni, amire már utaltam, a következő. Hogyha Nincs megegyezés az MFF-ben, és ezzel a 2014-es költségvetés a 2013-ason alapulna, akkor nem érvényes a költségvetési fegyelem. Ez egy teljesen más, teljesen más fénybe állítja a dolgokat. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégám és kedves kollégák, köszönjük ezeket a pontosításokat. Nem halljuk az elnököt. Normalement, en ce qui concerne le calendrier. Ami az ütemtervet illeti, kedves kollégák, a határidő április 25-12 óra, tehát holnap, holnap délben lehet, hogy ez egy picit rövid. Hogyha, hogyha egy, hogyha egy gyakran használt nyelven nyújtják be a módosítási javaslatot, akkor talán egy kicsit hosszabb határidőt használhatunk, adhatunk, egy napot még adhatunk, tehát 26-án délig angolul. Angolul lehet benyújtani a módosításokat. Május 7-én szavazunk, és ezzel az Agri 20-án szavaz, és júniuson plen- júniusban plenárisra kerül. MFF 1-es, 2-es, 3-as módosítás, stb. Jó. Köszönjük Giovanni a hozzászólást, ami a tízes pontot illeti. jelentés az elnökség és a Költségvetési Bizottság közös munkacsoportjában folyó munkáról. Uh, thank you, uh, President. Uh, just... Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a legutóbbi közös munkacsoporti ülést illeti, nyilván ön is, uh, önök is emlékeznek arra, a közös, hogy a közös munkacsoport munkája hét területre koncentrál, a bűró és a főtitkár megtakarításokat akar elérni ezeken a területeken, és négy területen pedig erősíteni a parlament munkáját. Részt vettünk néhány hete egy ülésen, a főtitkár az első feljegyzését ismertette ezen, ahol ugye a fordításról és a tolmácsoláson tolmácsolási szolgáltatások összevonását, vagy illetve felkínálását fogalmazta meg a Régiók Bizottságának, illetve az Gazdasági és Szociális Bizottságnak szorosabb együttműködést, évente 20,4 millió eurót lehetne ezzel megtakarítani. A javaslat az, hogy ezeket a megtakarításokat arra használjuk, hogy a parlament, illetve az a Régiók Bizottsága, illetve az EGSB és maga a parlament um, tanácsadói és legislatív um, munkáját erősítsék. Az EGSB és a Régiók Bizottságát kapnak munkáját figyelembe véve, ez, mi egyetértünk ezzel az szorosabb együttműködéssel. A kérdés az az, hogy a 20 millió eurós megtakarítást hova, mire fordítsuk? Hogy lehet ezzel a legtöbb, legjobb, legjobbat elérni? Legjobb hatást elérni? De a javaslat most az az, hogy a három intézmény erősítse ez a pénz, és erre használják ezt fel. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ha nincs más hozzászólás, akkor, akkor ezt megköszönöm. Nagyon fontos, hogy tájékoztassanak bennünket rendszeresen. A büróval közös munkacsoportunk üléséről. Most szavazás következik. Néhányan elmentek. Nivajló. Jó lenne, hogyha visszajönnének a szavazásra, mert mert helyettesíteniük kell Derek Vogan kollégát, aki nincs itt. Nos, átcsoportosítási kérelmek 2013-as évi költségvetés Harmadik szakasz, Giovanni. Három átcsoportosításról van szó, 5-6-7. A sürgősségi támogatásnak a bolykos mobilizációról van szó, 115 millióról van szó kötelezettségvállalás tekintetében, és 35 millió kifizetésére előrejelzatként. Előre egészen pontosan 12 millióról van szó Mali esetében, és 3,5 milliót jelentett kifizetésben, a Sahel esetében ez 38, illetve 12 millió Szíria esetében pedig 6 55 milliót jelent közelségvállalási szempontból, és 19,5 jelent kifizetési szempontból. Nagyon sürgősek ezek az átcsoportosítások, figyelembe véve azt, hogy mennyire súlyos válságok ütötték fejüket ezen régiókban. Hozzáteszem még mindehez azt is, hogy a Szahel övezetben a legsúlyosabb periódus a az éhínségé és a ö, szárazság periódusa és bármiféle késlekedés az átutalásokban drámai hatásokat fejtenek ki. Éppen ezért javaslom, hogy a mai napon szavazzuk meg ezeket az átcsoportosításokat. Elnök, köszönöm szépen Giovanni. A DEVE szakbizottság, hozzáteszem, nagyon pozitív véleményt adott e javaslatokra, ezt Kiki megkapta a dossziéjában, a DEVE szakbizottság elnökének a levelét olvashatták, tehát hozzá hozzáteszem még ehhez azt is, hogy minthogy rendkívül sürgős dologról van szó, az Európai Bizottság felhívott telefonon, és mint ahogy szokásos az ilyen esetekben, magamra vállaltam azt az ígéretet, hogy a Költségvetési Szakbizottság mindent megtesz azért, hogy a lehető leggyorsabban lépjen fel, és ezt tette lehetővé az Európai Tanács számára azt, hogy a, illetve az Európai Bizottság számára, hogy a lehető leggyorsabban lépjen fel egy olyan periódusban, amikor tragikus eseményeket él meg az adott régió. Javaslom, hogy blogban szavazzuk meg, egyben szavazzuk meg ezt a három átcsoportosítást, kit támogatja, ellene, tartózkodások, akkor egyhangulag jóvá hagytuk a kezdeményezést, köszönetet mondanék ezért. Úgy vélem, hogy valóban nagyon fontos, hogy a humanitárius, sürgős fellépés tekintetében ilyenfajta szolidaritást tudjunk tanúsítani egyhangulag még mi maradt hátra, egy átcsoportosítás, illetve nem, nem is több, hanem csak egy, igen. Szóval egy átcsoportosítás, mégpedig az egyéb intézményeknek a keretében koordinátorul a jez előadás, előadót helyettesíti. Iványló. Igen, elnök úr. Itt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság van, költségvetéséről van szó, kis összeg, a szóban forgó összeg 35 ezer euró, ugyanúgy a, a tolmácsolás csoportosítanánk át a különböző jogi kötelezettségek felé, és Derek von nevében szeretném elmondani, mi azt javasoljuk, hogy támogassuk ezt. Köszönöm. Merci. Nagyszerű köszönetet mondok, nincsenek kérdések, úgy látom, hogy nincsenek észrevélek sem, akkor szavazásra bocsátom ezt a módosítót, ki van mellette, ellene, senki, tartózkodások, jóvá hagytuk egyhangulag. Kedves kollégák, a napi rend valamennyi pontját átvizsgáltuk, felfüggesztem akkor a ülésünket, és május 7-én találkozunk ismételten.